Kedves kollégák, folytatjuk a szavazást. Két jelentésünk van még, amelyről szavaznunk kell. Először is Jetemekki asszony jelentése az EU-Azerbajdzsán társulási megállapodásról folytatott tárgyalások tárgyában. Kettes módosító. Elnézést. Egyes módosító, mondja az elnök szóbeli módosításunk van hozzá, mégpedig Lambertis úrtól. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Annak érdekében, hogy elkerüljük a kölcsönös félreértéseket, egy szót fűznék hozzá. A hegyi Karabach ról szóló részhez. A Nagorno-Karabakh, azaz a hegyi Karabak után javasolnám az at first kifejezés beillesztését. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Van-e valakinek ellenvetése szóbeli módosítással szemben? Úgy tűnik nincs. Így tehát a szóbeli módosítást elfogadtuk. Szavazunk róla, ki van mellette? Tisztelt elnök asszony, én nem értek egyet Lenzbergész úrral. Én úgy gondolom az eredeti szöveg megtartandó. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy szavaztunk már, illetve megkezdtük már a szavazást Lenzbergis úr javaslatáról. 40 képviselőnek kell elleneznie a szóbeli módosítást, ezért szavazunk Lenzbergis úr szóbeli módosításáról. Ki van tehát mellette, ki van ellene? Nos, az eljárást már megkezdtük. Én kértem, Lánc, megkérdeztem Lenzbergi úr felszólalása után, hogy van-e valakinek ellenvetése, és nem volt elegendő képviselő, aki ellenvetésről ö, nyilatkozott volna. Közbeszólás, több időre van szükségünk, elnök. Nos, ellenőrizzük még egyszer, tehát hallhatták Lánzbergi úr szóbeli módosítását. Van-e valakinek ellenvetése szóbeli módosítással szemben? Kedves kollégák, kérném önöket legyenek csendben. Lehet, hogy azért adódott probléma, mert a tolmácsolás esetében néha el húzódik az idő, tehát nincs elegendő képviselő, aki ellenezni a szóbeli módosítást, ezért szavazunk róla. Ki támogatja Láncbergi szúr szóbeli módosítását? Kevesebb, mint 40 képviselőnek volt ellenvetése. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Τροπολογία... Τροπολογία 2 παρακαλώ. Kettes módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. az egész állásfoglalási tervezetről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Most pedig rátérünk a Porreba jelentésre az EU-Örményország társulási megállapodásról folytatott tárgyalások tárgyában. Az egyes módosításról szavazunk, ki van mellette, ellene kitartózkodik, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosítás mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalási tervezetről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk. Szeretettel gratulálunk Poreva úrnak. Most pedig a szavazatok indokolása következik, a szavazat magyarázatok.